nem. Mint ahogy a hozzászólásom is tele van hibákkal, ezért Szártori asszonynak például elfelejtettem köszönetet mondani, és Bastos asszonynak köszönöm. Thank you very much indeed. Köszönjük ezzel. Erről a napi rendi pontról vitatott vitát lezárom. Holnap délben kerül sor a szavazásra. A következő napi rendi pontunk a bizottsághoz intézett kérdések órája. Következik az első kérdést. Dali úrhoz intézte eh, a mediátor ellenőrzési gyógyszer forgalmazásának betiltása témájában. Párnyó úr, parancsoljon biztos úr, a válaszadásra megadom önnek a lehetőséget. Well, thank you very much. Köszönöm, elnök asszony. Tisztelt képviselő úr! engedje meg, hogy a négy részkérdésre egyenként reagáljak. Az első az volt, mivel indokolja a bizottság, hogy nem hozott határozatot 98-ban a Benflorex tartalmú gyógyszerek forgalmazásának betiltásáról. Nos, a válaszom a következő. A Benflorexről 98-ban már beszéltünk, a szakbizottságban, amelynek a mai neve a Humán Felhasználású Gyógyszerek Bizottsága. Az Európai Gyógyszerügynökség, majd ezt követően a Farmakovigilancia munkacsoport is napirendjére tűzte ezt a kérdést. Nos, ez a bizottság úgy vélte, hogy a Benflorex az akkor már folyó európai szintű értékelésnek nem kell, hogy alapját képezze bizonyos anorektik hatóanyagok tekintetében. Ugyanakkor a farmakovigilancia munkacsoport vizsgálná, hogy van-e ennek az anyagnak bármiféle biztonsági veszélye. 99 márciusában a farmakovigilancia munkacsoport arra következtetésre jutott, hogy nem volt uh, komoly veszélye a benflorex tartalmú gyógyszerászati gyógyszertermékeknek. Illetve nem volt semmi ok arra, hogy ezt a következtetést megváltoztassák. Második kérdés. Nem kellett volna újabb intőjelként szolgálni a bizottság számára a spanyol és olasz hatóságok által bevezetett tilalomnak? Válaszom. Spanyolország és Olaszország nem vonták vissza a forgalmazási engedélyt a Benflorexre vonatkozóan, sőt az első alkalommal, amikor az előfordult, hogy a mediátorra vonatkozóan bármiféle tiltás történt volna, az 2009-ben volt Franciaországban, Spanyolországban, a szervier maga a forgalmazási engedménnyel bíró cég volt az, aki visszaadta ezt a 2003-ban. A, illetve a szervier volt az, aki Olaszországban nem kérte a meghosszabbítását ennek a forgalmazási szernek. Franciaországban, Portugáliában, Luxemburgban és Görögországban továbbra is forgalomba hozható maradt a mediátor. Amikor a farmakovigilancia munkacsoport ahol a tagállamok adatokat cserélhetnek egymást között, ott is napirendre került ez a kérdés. Ezért szeretném elmondani, hogy a farmakovigilanciai adatok összehasonlítása és az erre alapozott döntés hozattal a gyógyszertermékekkel kapcsolatban elsősorban a tagállamok felelősségi körébe tartozik. Az Európai Bizottság beavatkozása ezek esetekben csak olyan konkrét esetekre korlátozódik, amelyekre utal az uniós jog, utalnak uniós jogszabályok is. Az Európai ez kétszer fordult az Európai Bizottság. Az egyik fordulhat, az egyik, amikor a tagállamok eltérő nemzeti döntéseket hoznak egy gyógyszerforgalmazás engedélye tekintetében, illetve amikor felfüggesztik vagy visszavonják egy gyógyszer forgalomhozatali engedélyét farmakovigilanciai adatok alapján, illetve olyan esetben, amikor az uniós érdekek forognak kockán. Ez esetben nőszintű intézkedés nem történt a farmakovigilancia munkacsoport következtetései értelmében, és mivel tagállami szinten sem történtek eltérő döntések, ezért nem voltak az Európai Bizottságnak ilyen irányban fellépni. Harmadik kérdés, miért nem tett semmit az Európai Bizottság 2010. júniusáig, amikor az egyértelmű döntést hozott az e-molekula e forgalmazására vonatkozóan. Válaszom, 2009-ben fordult az csak elő, hogy Franciaország a mediátor gyógyszer forgalmazatal engedélyét visszavonta. 2000 ez természetesen egy felülvizsgálati folyamatot indított el, és ez vezetett ahhoz az Európai Bizottsági döntéshez, mi szerint minden tagámnak vissza kell vonnia a benflorex tartalmú gyógyszerek forgalmába hozatali engedélyét. Fontos hangsúlyozni a e tekintetben, hogy az új farmakovigilanciai jogszabályok, amelyeket múlt év decemberében fogadtunk el, biztosítják azt, hogy az Európai Gyógyszerügynökség felfigyeljen az ilyen kockázatokra, és új eljárásokat vezetett be ez az irányelv e, európai szinten is, e, harmonizált fellépést előírva a tagállamoknak. Az utolsó negyedik kérdés az volt, szándékozik -e a bizottság felkérni az Európai Gyógyszerügynökséget arra, hogy tanulmányt e, végezzen gyógyszer használatáról az elmúlt 20 évre vonatkozóan visszamenőleg. Válaszom, az Európai Bizottság, a mai napig nem fordult az Európai Gyógyszerügynökséghez, hogy teljes viszonylagos hatályú vizsgálatot végezzen arra vonatkozóan, hogy ezt a gyógyszer e, hogyan használták az elmúlt 20 évben. Az adatok és a francia jelentésben szereplő e, bizonyítékok azt mutatják, hogy a legnagyobb felhasználása ennek a gyógyszernek Franciaországban volt. Köszönöm. Köszönöm, biztos úr hagy tegyem világosra, hogy a pót kérdéseket hogyan fogom kezelni ma este. Minden utólagos kérdést egymás után meghallgatunk, 30 másodpercet kap egy-egy képviselő erre, és a körzárultával kérem a biztos urat, hogy mindegyikre egyszerre reflektáljon. Páne úr kap kérdése szót. Igen, köszönöm, nagyon röviden csak. A biztos úr által adott válasz fényében, amelyet szeretnék megköszönni elsősorban, nagyon konkrétan fogalmazott, de írva, hogy mi történt 2003-tól 2005-ig, a szervi laboratórium kérte egy gyógyszer kivételét a két ország forgalmazásából, beszélt a 99-es munkáról, illetve arról, hogy nem, vet, nem vonták ki a piacról ezt a gyógyszert, illetve hogy 97-ben már az utána a piacáról kivonták. Egy olyan nagy piac, amit az Európai Unió piaca, 500 millió fogyasztóról beszélünk, külön ö, vigilanciára, külön elővigyázóságra van szükség, mert révén Európai Uniós szinten tud a, az bizottság, illetve a gyógyszerbiztonsági ügynökség fellépni, hogy elkerüljük a tagállamokban a, és a Franciaországban tapasztaltakat. Elnök asszony, mint mondottam, 30 másodpercet adok egy-egy kérdésre. Ez a szabály, sokan állnak sorban, úgyhogy be kell tartsuk a 30 másodpercet. A következő kérdés feltevője Tarabella úr. Monsieur le commissaire, élargissons le débat puisque l'affaire du média. Biztos úr, szélesítsük ki ezt a vitát. A mediátor gyógyszer csak a jéghegy csúcsa. Miért egy olyan gyógyszer, ami halálos vagy veszélyes lehet, és visszavonják néhány piacokon, miért lehet azt a gyógyszert más piacokon forgalmazni az Európai Unióban? Nem lehetne ezt hatékonyabbá tenni és kötelező érvényévé tenni az ügynökség döntéseit? Elnök, biztos úr. Nos, az eljárások amelyeket a múltban követtünk, amit említettem, ahogy már mondtam, megkülönböztettük az egyes tagállamok eljárásait és az európai hatóság eljárását. Egyébként ez még mindig életben van, és a tagállamok is ehhez tartják magukat. És ez a magyarázat annak, hogy most már úgy érezzük, hogy a gyógyszerfelügyeleti eljárásainkat meg kell erősítenünk. 2004-ben tettünk egy lépést előre, amikor a farmakovigilanciát megerősítettük, és a legutóbb is, a legutóbbi egyezményben is a gyógyszerfelügyeletet illetően sok olyan cselekvésre nyílik lehetőség, amely lehetővé teszi Európa számára, hogy ha visszavonnak egy gyógyszert az egyik piacról, akkor ezt tanácsolják a többi piacnak is. Korábban ez nem így volt. Ez a helyzet ma, erről tudok beszámolni. És szeretném arról biztosítani önöket, hogy utasítottam a szolgálatomat, hogy terhelési tesztet végezzenek az új farmakovigilancia eljárásokkal kapcsolatban, a legutóbbi egyezményt követően, hogy például a mediátorról, hogy egy konkrét esetet említsünk, ez az eset megtörténhetne e most, hogy már az új egyezmény életbe lépett hogy lássuk, hogy hol lehet olyan pont, ahol fennakadás lehet, vagy intézkedést nem tennének a tagállamok. Ha van ilyen helyzet, akkor róla, és visszajövünk Önökhöz. Köszönöm. Köszönöm, biztos úr, most tovább lépünk. Következő kérdésünk Belet úr tollából származik, Pibalx úr a címzetje, üdvözlöm a biztos urat. Itt az I iPad előfizetések fizetések, Apple általi forgalmazása a téma, biztos ura készen áll. Megadom a szót. Elnök asszony, tisztelt képviselők! Az Apple bejelentette, hogy digitális előfizetéseket is ad napilapokra, folyóiratokra, kizárólag az, az apps bolton keresztül, tehát az Apple online áruházán keresztül, a kiadók az Apple kizárásával nem tudnak az iPad-re vagy az iPhone-ra előfizetéseket eladni. Kérdés az, hogy ez sérti-e az uniós versenyszabályokat? Nos, ennek számos összetevője van. Többek között fontos az, hogy domináns pozíciója legyen a releváns piacon az Apple-nek. Nem egyértelmű, hogy domináns a piaci helyzete, mivel viszonylag új ágazatról van szó, amely folyamatosan fejlődik, és mivel jó néhány összehasonlítható platform is van, amelyek hasonló funkcionalitással bírnak, ezek alkalmazás boltok, online boltokat is támogatnak, mivel az online és a nyomtatott sajtó előfizetésének a különbségei sem világosak. A domináns piaci helyzet értékelése fontos. Az Európai Bíróság a domináns piaci pozíciót úgy definiálta, hogy egy akkor áll elő, hogyha a hatékony verseny az adott piacon nem alakulhat ki, mert előfölénye bír egy cég vagy cégcsoport, illetve e, versenytársaitól, fogyasztóktól függetlenül tudja befolyásolni, így e, a piac az ágazat e, alakulását. Az Európai Bizottság felhívja a figyelmet arra, hogy az alternatív platformok léteznek. Jó néhány cég a közelmúltban dobott piacra vagy fog piacra dobni hasonló termékeket, ami, amelyek a iPadhez hasonló funkciókkal bírnak. Tehát figyelemmel követjük az Apple piaci viselkedését, természetesen a versenyhatóságokkal szoros együttműködésben köszönjük, biztos úr. Még egyszer mondom, együtt tegyék fel a pótkérdéseiket először Belet úr. Hartelijk dank, eh, voorzitter, eh, commissaris. Eh, Köszönöm. szépen. Az Apple ma közölte azt a tényt, hogy az előfizetők számára egy új modellt bocsát rendelkezésre, de ennek ellenére az tény, hogy visszaél a piaci pozíciójával, és ez nagyon káros lehet a kiadók számára Európában. Különösen a média pluralizmust érinti ez rosszul. Ön készen áll-e arra, hogy kezdeményezést tegyen, és ha igen, akkor mikor? Hetek múlva, hónapok múlva? A bizottság mikor lép? Köszönöm, elnök. Zemka úr a következő kérdés feltevője. Więc ja bym chciał, panie komisarzu, podziękować panu... Biztos úr, köszönet. A válaszért, úgy hiszem, azonban nem adott választ egy kulcsfontosságú kérdésre, nevezetesen arra, hogy vajon elképzelhető-e egyáltalán az, hogy milyen piaci részesedéssel bír az Apple új terméke a válaszai kicsit általánosságokban mozgott, azt mondta, hogy majd megvizsgálják a helyzetet. Mi azonban azt szeretnénk tudni, hogy vajon az Apple domináns szereplői vált-e az európai piacok. Köszönöm, biztos úr. Nos, hát majd meglátjuk. Még nem tudjuk, hogy az Apple domináns szereplője lesz a piacnak, a piac fejlődik ki kell értékelnünk. Mi az, hogy piac, mi az, hogy domináns pozíció. Jelenleg nagyon kicsi ez a piac, úgyhogy túl korai lenne a bizottságnak reagálni erre. Ha kialakul a verseny, nagyon sok versenyajánlat érkezik, és az Apple nem éri el a domináns pozíciót, akkor semmi értelme annak, hogy a bizottság lépjen. De a bizottság figyelemmel követi a helyzetet, az EU versenyképességi jogának megfelelően. Ha azt látjuk, hogy szükséges lépni, akkor lépünk. Függetlenül, hát mit mondjak, amikor meg elérkezik a pillanat, és úgy döntünk, hogy lépnünk kell, tehát bízzon benne, lépünk, ha szükség van rá. Most akkor lépjünk a következő kérdésre. Adrigájne asszony a kérdés szerzője a befektetések védelme az EU-Oroszország közötti új partner és ügyműködési megállapodás tárgyalásának kereteiben. Tisztelt képviselők! Az EU 92 milliárd EU, euró befektetéssel élt Oroszországban, és ezáltal az Európai Unió a legnagyobb, messze a legnagyobb befektető az Orosz Föderáció területén. Az energetikai ágazatban a folyamatos szándékunk az, hogy biztosítsuk, hogy a kulcselvek, amelyeket az energia karta szerződésben állnak, részei legyenek annak a folyamatban levő tárgyalásnak, amely az Európai Unió és az Orosz Federáció között az új szerződésről folyik. A vonatkozó rendelkezések a befektetések védelmét is kell, hogy tartalmazzák az energetikai ágazatban is, különösen erőteljes vitarendezési mechanizmus bevezetését. Ez a módszertan nem lenne részrehajló, és nem prejudikálná az Európai Unió azon meglátását. Az energiakarta megállapodás továbbra is egy nagyon hasznos eszköz a nemzetközi energia viszonyrendszer erősítésében. Fő jellemzője az, hogy jogilag kötelező szabályokat állít fel a befektetés védelmére, a tranzitra és a vitarendezésére is rendelkezéseket fogalmaz meg az energetikai ágazatra. Az Európai Unió úgy látja, hogy az orosz fél megújult vállalásai az energiakarta folyamatában, melyet kifejezett az orosz fél a legutóbbi EU-orosz csúcson is, nagyon fontos elemek, és ezért egy konstruktív, nyílt megközelítést alkalmazunk e tekintetben. Ebben az összefüggésben az Európai Unió üdvözli azon orosz érdeklődést, miszerint egy jogilag kötelező energiakeret jönne létre, egy egyezmény tervezett nyomán, amely a nemzetközi energiabiztonságot irányozná elő az energiakarta folyamatának modernizációja lesz, az az összefüggés, az a keret, mely alapján a több oldalú tárgyalások folytathatóak ezen javaslat tárgyában. Mrs. Köszönöm. Andre Kéne asszony. Elnök asszony. Köszönöm, biztos úr. Lenne egy kiegészítő kérdésem. Az Európai Parlamentben jelenleg az európai befektetési politikát dolgozzuk ki amikor Oroszországot említjük, akkor mindig szó esik, különösen az energiaszektorban, az orosz cégek európai részesedéséről. Ugyanakkor fordított irányban nagyon nagy nehézségek elé kerülnek az európai vállalatok Oroszországban, mert egy különös stratégiát alkalmaz az Orosz Föderáció. Tehát a kölcsönösség elve, a befektetések területén hogyan kerül betartásra az új partnerségi egyezményben. Elnök mikrofon nélkül. Elnök, biztos úr. Nos. Körülbelül egy hét múlva lesz egy találkozónk az orosz kormányjal, és nyilván a befektetési politikáról is szó esik majd hiszen mind a két oldalnak vannak érvei. Az oroszok azzal érvelnek, hogy nem tartják elég nagyra az ő európai befektetéseiket, tehát a tárgyalások folynak. Ugyanakkor tavaly nehéz kérdésekben is javult a partnerségi viszony, egyre nyitottabbá vált az orosz fél, és részleteket is megvitattunk. Ennek ellenére úgy gondolom, hogy az új egyezmény, ami megszületett, ez kellene, hogy biztosítsa a befektetések védelmét, kellene, hogy legyenek ilyen záradékai, és el kellene kerülni azokat a helyzeteket, ahol az egyik fél megvádolja a másikat, hogy nem szabályszerűen jár el. A politikai dinamizmus arra utal jelenleg, hogy lezárhatjuk a tárgyalásokat, és nagyon jó megegyezést érhetünk el, mert pozitív jeleknek voltunk tanulni tavaly. Köszönöm. Elnök, köszönöm biztos úr. Most pedig a következő kérdés. Jensen asszonyé, uniós támogatás az AIDS, tuberkulózis és malária elleni küzdelmet célzó globális alapnak biztos úr. Elnök asszony, tisztelt képviselő. Nagyon ö, aktuális kérdés ez, a bizottság komolyan is veszi. Közelről figyelemmel kísérjük ezért ennek, ezt a folyamatot nagy aggályokkal még hozzá. A bizottság erőteljesen támogatja azt a globális alapot, amely a tuberkulózis, a malária és az éjszerelni harcot segíti. Ez az alap nagyon sikeresnek bizonyult az a szándékom, hogy együttműködjünk az alappal annak érdekében, hogy megoldjuk a problémás kérdéseket, és ezáltal a bizottság továbbra is hozzá tudjon járulni az alap finanszírozásához. Fontos hangsúlyoznunk, hogy a megragadott problémákat nem maga az alap követel, a, a, a, a, hanem az egyes országok, amelyekkel szerződtek a programok végrehajtásáról vonatkozóan ezek az államok, ahol nagyon-nagyon körültekintő figyelemmel kell kísérni a lépéseket, hogy elkerüljük a jövőben a hasonló visszaéléseket, problémákat. Jól ismert tény, hogy a globális alap fő felügyelője vizsgálatokat tartott a 4,8 milliárd országot, 8 milliárd dollárt érintő, 32 országot érintő támogatásokban. Szisztematikus módon végezte a vizsgálatot, illetve jelentések alapján, melyek a visszaélésekről szóltak. A vizsgálatot most lezárt, már lezárták, és a megfelelő gyakorlat szerint ez a hatóság jelentést tett közzé a globális alap weboldalán. Ez hatékony eszköznek és átlátható eszköznek bizonyult a globális alap végrehajtása, illetve a zéró tolerancia, a korrupcióni zéró tolerancia politikája mentén. A magunk részéről a bizottság egy öt lábon álló független auditot rendelt meg az Európai Unió pénzügyi szabályozásainak követelménynek megfelelően. Ezt tesszük minden Európai Uniós támogatást élvező szervezet esetében. Az audit jelentés 2010. novemberében készült el, és kifejezte az auditorok azon meggyőződését, hogy a globális alap belső végrehajtása a felelősség megosztás elvét tiszteletben tartja, és az országos és regionális pénzügyi jelentések menedzsment rendszerét is betartja. Tehát standard mechanizmusok működnek annak érdekében, hogy a donorokat figyelemmel kísérjék. Ugyanakkor az auditor több javaslatot tett az alapok kezelésének javítására, a jelenlegi kockázat elemzési stratégiákon túlmutatóan. A e jelentést követően szolgálatai most azt vitatják meg, hogyan lehetne módosítani a szabályozást hogy javítsák és javíts, javítsák a alap működését januártól. Egy második audit missziót is indítunk egyes országokba való kiszállásokkal, ahol a végrehajtást, a projektek végrehajtását és az intézményi értékelést folytatjuk. 2011. január 27-én és ebből a másodikán konferenciát tartottunk, ahol globális alap vezérigazgatójával találkoztam, Kazacski úrral, ahol kifejeztem azt a meggyőződésemet, hogy további reformokra van szükség, hogy a végrehajtás, menedzsment és működés elemeit javítsák az működésében. Február másodikán a felhívást követően a globális alap titkársága egy külső vizsgálatot rendelt meg, a globális alap felügyeletét megvizsgálva. Ezt a mm, irányító testület tagjai is üdvözölték. Most a kérdés az, hogy a bizottság vajon mérlegeli azt, hogy a kifizetéseket felfüggesztjük. Nos, azt kell mondanom, hogy tájékoztattuk a testület, vezető testületet és a vezérigazgatót arról, hogy felfüggesztjük az EU finanszírozást, a kifizetéseket, ezzel párhuzamosan az Európai Uniós Különösen a Bizottság a kötelezettségvállalását fent kell tartsa a globális alap célkitűzésein érdekében az illető országok egészségügyi rendszerének megsegítésére. Ezért a bizottság világos kritériumokat vezet be, ezeket teljesíteni kell, mielőtt a globális alap finanszírozását tovább folytatnánk. Ezek az intézkedések a megelőzést és a csalás felfedését kell, hogy előrányozzák, ugyanakkor nem zavarhatják az alap működését, az a betegek segítését, ám új, megerősített ellenőrzési mechanizmusok bevezetésére van szükség, nagyon gyorsan még hozzá, mert ahogy telik az idő, a kifizetések visszafogása nem a legjobb opció, inkább az erőteljesebb mechanizmusokat kell beinteni az ország szinten, amelyek az alapokkal visszaélés kockázatát csökkentik, és ezáltal beindulhat a kifizetés. A bizottság, mint mondottam, továbbra is elkötelezett híve ennek az alapnak, mert fantasztikus eredményeket ért el, ám a csalások ellen fel kell lépnünk megfelelő eszközökkel. Köszönöm. Köszönjük, biztos úr. Komolyan érdeklődnek a téma iránt a kollégák, tehát csak a kérdés szerzőjének és még két embernek, Kesmen úrnak és Papa Nikolaj úrnak tudok szót adni pótkérdésre. Köszönöm szépen. Köszönöm, biztos úr hogy támogatja ezt az alapot, és azt is, hogy kemény kézzel avatkozik ott be, ahol félrecsúsznak a dolgok, és komolyan veszi ezt az ügyet. A konkrét kérdésem a következő. Mi az ütemterve? Mikor akarja befagyasztani az alapokat? Milyen gyorsan lehet reagálni? Hiszen maga Az a helyzet, hogy voltak, akiket letartóztattak. Tehát itt mit lehet tenni? Mi az ütemterv? Köszönöm, elnök asszony. Köszönöm a biztos úr válaszát. Hadd tegyem fel a kérdést. Egyetért azzal, hogy a globális alap az AIDS, a tuberkulózis, malária harcban létfontosságú és bűncselekmény volna visszatartani a kifizetéseket, mert az életmentő projekteket akasztaná ez el. Ezen túl egyetérte azzal, hogy ahogy mondotta is, meg kell erősítenünk az ellenőrzési mechanizmusokat, de ugyanakkor meg kell erősítsük vállalásainkat is, biztosítva azt, hogy a globális alap azokat segítse, akik a legnagyobb bajban vannak, akiket a HIV, az AIDS, a tuberkulózis és a malária fenyeget. És a korrupció bűnét miért nem az, á, az ártatlanok kell, hogy megfizessék az árat azok, akik betegségekben szenvednek. Köszönöm. Mr. Papa Nikolai. Papa Nikola úr. Én is köszönöm biztos úr a válaszát. A tények azt mutatják, hogy az Európai Unióban az AIDS, tuberkulózis és malária elleni harcban 2002 és 2010 között erő forrásokat osztott ki kb. 900 millió euró értékben. Ön most számolt be az alapban tapasztalt problémákról. Készítettek -e tanulmányokat arról, hogy ezeket az erőforrásokat milyen célokra költötték el, a valós célokra költötték -e el? Köszönöm. Thank you, Commissioner. Köszönjük, biztos úr. Well, uh... Nos, két oldalról is. Eh, a kérménynek két oldala van. Egyrészt valóban eh, kiváló munkát végez ez az alap, a rászorultakat eléri. Ugyanakkor mégiscsak közpénzről van szó, adófizetők pénzéről, és egyetlen egy csalás is több százezer ember munkáját teheti tönkre. Meg kell találni minél hamarabb a megoldást. Az én célom az, hogy nyárig megoldjuk ezt a problémát, hogy őszre folytathassuk az utalásokat. Szerintem ez megoldható. Országszinten is meghatároztuk a problémákat. A központi irodában is gond, az audita mindent rendben talált, de az országos végrehajtásnál túl sok kockázat jelen van ha megvizsgáljuk, hogy mely országokban és mekkora borítékokról van szó, eh, túlságosan eh, nagy összegekről, fontos összegekről van szó, gyors reformokra van szükség, hiszen hogyha jövőre megint kiderül, hogy nem megfelelően költötték el a pénzeket, de önök lesznek az elsők, akik hozzám fordulnak. Biztos úr, tudott ezekről az ügyekről, miért nem tett valamit? Én pedig azt mondtam, hogy én csak a beteg emberekre gondoltam. Hát ez nem lesz megfelelő válasz. Szerintem, hogyha egy fél év alatt megoldjuk ezt a problémát, még a nyár előtt, akkor nem hiszem, hogy jelentősen rontottunk volna az alapműködésén, ugyanakkor eh, a hitelességét jelentősen javíthatjuk, és az uniós adófizetők pénzét is megfelelően költhetjük el. Köszönjük, biztos úr! Tovább lépünk a következő kérdésre, ami Tajani úrhoz intézett kérdés. Higgins úr tette ezt fel, tárgya pedig a CE jelölés. So, Commissioner, when you are ready. Biztos úr, hogyha készen áll, akkor öné a szó. Commissioner, please. Biztos úr. Signor Presidente, onorevole Higgins. Elnök asszony. Higgins úr a CE jelölős fontos részét képezi a belső piac működésének, megfelelő működésének. Egy új 2008-ban elfogadott szabályozási keret erősítette a CE jelölés megbízhatóságát három módon. Szigorítottuk a termék tanúsítványok rendszerét, a nemzeti hatóságok által végzett piacfelügyeletet is szigorítottuk, mert a gyártók megfelelőségi nyilatkozatait kell ellenőriznünk, illetve a CL jelölést tanúsító külső szervezeteknél is, illetve harmadsorban a VAM igazgatás működését is javítottuk annak érdekében, hogy csak a CE jelölésnek megfelelő termékek kerülhessenek forgalomba. Ennek az új szabályozási keretnek a hatékony végrehajtása erősíti a CE jelölésbe vetett bizalmat, és a jelölt termékeket is megbízhatóbbá teszi, nem csak az európai, hanem a nemzetközi piacon is. Az import termékek ellenőrzése biztosíthatja, hogy minél kevesebb visszaélés történjen a világpiacon a CE jelöléssel. Továbbá az önök kérésének eleget téve az Európai Bizottság egy sikeres tájékoztatási kampányba kezdett, amely a gazdasági szereplőket célozta, főként a kis és középvállalkozásokat, illetve a fogyasztókat. Ennek a kampánynak a fő célja az volt, hogy az érintett és érdekelt feleket, még egyszer mondom, elsősorban a KKV-kat tájékoztassuk arról, hogy mit is jelent a CE jelölés, illetve hogyan lehet ezt egy termékre eh, feltenni, tehát a céljelölést jogosan alkalmazók könnyebben védhetik meg a saját igazukat a bíróság előtt is a hamisítókkal, termékhamisítókkal szemben. Ez tehát az európai eh, gyártók, előállítók előnyét szolgálja. A Latin Amerikával, Mercosurral és Argentinával kapcsolatban a szabályozó technikai keret amely az egész céljelölés alapját képezi. Ezt próbáltam erősíteni, és ezen országokban járván megpróbáltam, és megpróbálok minden alkalommal mindent megtenni annak érdekében, hogy megerősítsem, előmozdítsam ezt a témát. Brazíliában, Argentinában, Csillében fogok járni nem sokára, és pontosan ezt fogom tenni. Természetesen az önökkel folytatott szoros együttműködés keretében együtt biztosíthatjuk, hogy a céljelölés jelölés mechanizmusa jól működjék, és hogy a tagállamok eleget tegyenek a kötelezettségeiknek, amelyek biztosíthatják az európai termékek versenyképességét. Természetesen az új fejleményekről rendszeresen beszámolok majd önöknek. Az Európai Bizottság 2013-ban eh, fog újra elemzést készíteni, amelyről beszámolunk majd önöknek is. You, Köszönöm, biztos úr. Többen jelentkeztek. Kettem. Szám szerint először Higgins úr, aztán Tikau asszony. Köszönöm, elnök asszony. Köszönet, biztos úr válaszért. A koncepció kiváló, a, a fogyasztóra koncentrál, a termékek minőségét, nek a védjegye a célja jelölés. Ám az Erosztattól nem kaptam elnök, biztos úr tájékoztatást arról, hogy mennyit ér ez a védjegy az európai vállalatok számára, és az európaiak hány százaléka tudja, hogy mit jelent a CE védjegy. Másosorban szerintem jobban ki kéne aknáznunk az ebben rejlő lehetőségeket. Itt 2010-ben a Hanoveri vásáron, áprilisban kampányolt a CE egy reklámozásában. Talán többet jobban koncentrálhatnánk ezt, és jobban kihasználhatnánk a potenciáját ennek a CE védjegynek. Elnök Tikau asszony. Domnule komisár, uh, pentru ca... Köszönöm szépen. Biztos úr, az unió versenyképességéről beszélt. Én üdvözlöm az erőfeszítéseit, az unió érdekében. A kérdésem az, hogy az Európai Unió piacain található termékeknek hány százaléka van ellátva CE védjegyel, és ezeknek hány százalékát gyártottak Kínában? Thank you, Commissioner. Köszönöm, biztos úr. Köszönöm. Köszönöm, hogy felvetették ezeket a problémákat. Ezek valóban aggasztóak. Valóban tapasztalható hamisítás, mind a legálisan, mind az illegálisan importált termékek esetében és az Európai Bizottság és az európai intézmények nem rendőri szervek, így aztán a tagállamokban kell bíznunk, amikor arról van szó, hogy hogyan ellenőrzik a termékeket, amelyek belépnek az unió piacára, és hogyan topják ezeket piacra. Ezt az információs kampányt, amit említettem, ez vonatkozik Higgins úr kiegészítő kérdésére. Tehát azért indítottuk be, hogy biztosítsuk azt, hogy a termékekhez garanciát is kapcsolódjanak, más szóval, hogy megakadályozzuk a hamisítást. Az a az elképzelés, hogy Rotterdamban például ellenőrizzük, mert ott érkezik be a legtöbb játék például az EU piacára. Ezért különös kiemelt figyelmet szentelünk az Európai Unión kívülről érkező termékeknek. És ez Európa legnagyobb kikötője, erre koncentrálunk. Ezen kívül a védjegy használatát illetően valóban sokkal gyakrabban kellene ezt alkalmazni. De most az első fázisban vagyunk. Még sokat érhetünk el, hát ezt célozza meg a tájékoztatási kampány. Egyébként ezt kérte az Európai Parlament, és amikor tagja voltam ennek a háznak, akkor én is csatlakoztam ehhez. Egy olyan védjegyet szerettünk volna, amely garantálná az európai jogszabály betartását. Ez nem azt jelenti, hogy EU-s minőséget nyújtunk, hanem ez egy önbiztosító jegy a harmadik felek által, hogy betartották a közösségi jogszabályokat. Amikor meghallgattak, a meghallgatásomon egy évvel ezelőtt feltették azt a kérdést. Feltették ezt a kérdést. Voltak olyanok, akik ennél tó védjegyet akartak, minősítési jegyet. Hát én nem ellenzem ezt, de azért azt gondolom, hogy elsősorban az ECVT jegyetnek a használatát kell garantálnunk. Nyilván még többet is tehetünk, és majd utána elgondolkozhatunk azon, hogy mit tettünk még. De mindenek előtt biztosítanunk kell, hogy ezt a védjegyet általánosan használják a vállalkozások, különösen a KKV-k Európában. Talán ehhez még több tájékoztatásra van szükségük. Tehát most szeretném megismételni a házban, hogy elkezdtük a kampányt, és hálás vagyok Higgins úrnak, ha van még valami javaslata ezzel kapcsolatban. Mert a képviselőknek az elkötelezettsége és mind a bizottság, mind a parlament részvétele azt kell, hogy célozza, hogy elmagyarázzuk a vállalkozásoknak és a tagállamoknak, hogy fontos, hogy alkalmazzák ezt a védjegyet. Már mondtam, nyomást kell gyakorolnunk a tagállamokra, felügyelniük kell a határaikat és a belső piacaikat. És csökkenteniük kell a hamisított, hamis vététjel ellátott termékek számát. Annak érdekében, hogy a közösségi jogszabályokat betartsuk a fogyasztók védelme érdekében. Elnök, köszönöm. Azért, hogy mindenki szót kapjon, aki türelmesen vár, várt, figyelembe véve, hogy milyen késő van, a három kértést egybe veszem Tajáni biztos úrhoz címezték ezeket, és csak ehhez a három kérdéshez adok helyet kiegészítő kérdésnek. Tehát Tajani úr, Papa Nikola úrtól a vállalkozói környezet heterogenitása meg nem valósulásáról a tagállamokban, aztán Króli úr, kis és középvállalkozások, majd Harkin asszony a vállalkozások a megszorító intézkedéseket végrehajtó országokban. Nem szeretnék udvariatlan lenni, de biztos úr megkérném, hogy fogja rövidre a válaszait. Bene, Presidente, cercherò di... Köszönöm, elnök asszony. Megpróbálom minden esetre eh, szűk szavúan megválaszolni a kérdéseket. Mégis fontos kérdések ezek főként amikor a vállalkozói, megfelelő vállalkozói környezet biztosítását illeti, főként a kis és középvállalkozások helyzetének javítását, illetve a harmadik piac, országbeli piacokhoz való hozzáférés biztosítását. Mind három terület fontos számomra, és különös tekintettel arra, hogy az elkövetkezendő napokban vizsgáljuk a kisvállalkozói intézkedéscsomagot, illetve annak megvalósulását, amelyet 2008-ban fogadtunk el. Nos, ennek az intézkedés csomagnak az elemei a 2020-as stratégiával eh, összhangban állnak, és minden érdekelt eh, azt szeretné, hogyha a nemzeti végrehajtási programok is átültetnék a gyakorlatba az ebben foglaltokat a munkáltatói csoportok e, is figyelemmel követik az eredményeket. Mi azt próbáljuk biztosítani, hogy a kisvállalkozói intézkedés csomagban lefektetett elvek megvalósuljanak, hogy a vállalkozói kedv e, visszatérjen, és európai nemzeti szintén egyaránt megfelelő vállalkozói környezetet teremtsünk. Már több intézkedést tettünk annak érdekében, hogy a különböző szakpolitikáink hatását vizsgáljuk, eh, arra vonatkozóan, hogy a kis és középvállalkozások eh, helyzetét javítják vagy rontják el. A kisvállalkozói intézkedéscsomók felülvizsgálata azt is célozza, hogy ez ilyen szakpolitikai hatástanulmányok valóban megfelelő eredményet adjanak, és a tagállamokat is erre ösztönözzük a nemzeti döntéshozatalban. Tisztában vagyunk annak szükségességével, hogy a bürokratikus terhet csökkentsük, és a tagállamok közötti szabálybeli különbségeket is áthidaljuk. Kézzel fogható ö, intézkedéseket kívánunk tenni, például az elektronikus kormányzat, illetve az egyablakos ügyintézés terén és a bevált gyakorlatok cseréjét is ösztönözzük minden rendelkezésre álló eszközzel, nem csak a tagállamok között, hanem a tagállamok és az Európai Bizottság között is. Szeretnénk a határon átnyúló vállalkozási környezetet javítani, a fiatal vállalkozókra vonatkozó Erasmus program is pozitív eredményeket hozott. Megfelelő jogalapot keresünk, hogy kísérleti projektből egy állandó programmá válhasson ez. Vizsgáltuk a női vállalkozókra vonatkozó programok lehetőségét is. 250 tagállami nagykövet asszonyt találtunk, akik egy ház, hálózattá összeállva próbálják segíteni a vállalkozók helyzetét Európában. Ami pedig a kis és középvállalkozások exportjár unión kívüli tevékenységét illeti. Nos, tavaly folytattunk egy olyan nyilvános konzultációt, amely azt kívánta felmérni, hogy milyen intézkedéseket várnak tőlünk a KKV-k a harmadik országokhoz való hozzáférés javítása terén. Bizonyos iránymutatásokat kívánunk elfogadni, amelyek a kkv támogatását célozzák, és persze biztosítják azt is, hogy a rendelkezésünkre álló közpénzeket megfelelően használjuk fel. Jelentős tapasztalattal rendelkezünk a KKV-k nemzetközi piacon való fellépése terén, például a China Help Desk, tehát a kínai Help Desk sokat segített az EU Japán ipari együttműködési folyamat keretében is, illetve a szellemi tulajdonjogok védelme Kínában programon belül. A parlament által finanszírozott tanulmány következtetéseit is alapul véve egy nyilatkozatot kívánunk kiadni, amely arról szól majd, hogy hogyan javíthatjuk a KKV-k helyzetét harmadik országbeli piacokon. A fejlődő jövő piacokon, például Kínában igen komoly lehetőségek rejelnek a kisvállalkozói intézkedéscsomag jelentősen támaszkodott az Európai Parlament szakértelmére, javaslataira, illetve említett tanulmányára is. Kínában, Indiában is. Tavaly jártam Pekingben, ahol uh, részt vettem az Európai Kis- és Középvállalkozások Kínai Vállalkozói Központjának megnyitásán. Holnap pedig részt veszek majd a Európa legjobb kisvállalkozója cím odaítélésén, a vállalkozói főigazgatóság vezetőjeinek a kezdeményezése volt, akik egyébként ez a főigazgatóság lesz majd a KKV-k kapcsolattartója is, és aki a kisvállalkozó intézkedés csomó kezdeményezője is volt. A tagállamoktól pedig azt várjuk, hogy jelöljenek ki valakit, aki a KKV-k igényeiért felelős majd, illetve a kis vállalkozó intézkedés csomag végrehajtását felügyeli majd. Különböző tagállamokban pozitív eredményekről számolhatunk be, ezt már most is beigazthatom önökkel. Köszönöm, biztos úr. A három pótkérdés szerzője kapnak szót, Papa Nikola úr az első. Biztos úr, köszönöm szépen mindent, amit elmondott, nagyon nagy lelkű volt. De a 2008-as versenyképességi csúcs felhúzta, felhívta a tagállamokat, hogy mindent tegyenek meg a biztosítása érdekében. Most három év eltelt, Görögországban 15 napra van Ausztriában kevesebb, és Finországban csak 8 napra van szükség, hogy egy vállalkozást létrehozzon az ember. Úgyhogy az a kérdésem, mindenki egyetért, hogy a fejlődést akarjuk szolgálni. Hogyan kívánja biztosítani a bizottság, hogy az egyszerű intézkedésektől eljussanak odáig, hogy összehangolják ezeket az intézkedéseket. Elnök, köszönöm, Crowley úr. Köszönöm. Elnök asszony. Köszönöm a biztos úr válaszát is. Három dolgot vetnék fel. Először is. A kínai helpdesk kiváló gondolat. A kkv számára nagyon nehéz bejutni. Különösen azon ágazatokba, amelyekben működnek, és ez a nagyobb vállalatokra is igaz. A one-stop shop gondolat, amelyet az EU-n belül már alkalmaznak, jobban alkalmazható volna Brazília, Oroszország, Kína és India tekintetében növelve így az odairányuló exportunkat és a vállalataink bejutását. Harmadsorban az a modell, ami eddig legjobb működött, az EU-Japán viszonyrendszerben valószult be. Ez szolgálta mind a két fél kereskedelmi érdekeit a legjobban. Talán ez lehetne a modell, amelyet követünk. Köszönöm. Thank you, Commissioner. I suppose my question is a... Köszönöm szépen, biztos úr. Kicsit más a kérdésem, hiszen a megszigorító intézkedéseket végrehajtó országokra vonatkozik, például Írországra. A KKV-knak kell, hogy hitelt kapjanak, de sokszor nem kapják meg, mert a bankok garanciákat keresnek, többet, mint amit tudnának biztosítani a KKV, néha a bankok nem akarnak kockázatot vállalni. Ebben a kontextusban a bizottság tud-e tenni új kölcsön például mikrofinanszírozási terveket beindítani. Elnök, köszönöm. Biztos úr. Grazie, eh, signor Presidente. Köszönöm, elnök asszony. Nagyon örülök annak, hogy a kis és középvállalkozások problematikája eh, a parlamentben egymás utáni második napon is napirendre kerül, és ilyen komoly érdeklődésre tarthat számot. Tegnap este is beszéltünk erről arról, hogy a közösségi finanszírozás hogyan épülhet be a 8. programba, és hogyan segíthet a KKV-kon. Ahogy azt elmondottam, ma is és tegnap is, a kis és középvállalkozások segítése, támogatása számomra roppant fontos, több okból is. Egyrészt nem hagyhatjuk figyelmen kívül kis és középvállalkozások szerepét a gazdasági válságból való kilábalásban. Az Európa 2020 stratégiában pont a kis és középvállalkozásoknak eh, szántunk a reálgazdaságban központi szerepet, hiszen a KKV-k, a kis cégek adják az európai gazdaság eh, motorját, hajtóerejét, és szociális szempontból is roppant fontos szerepet játszhatnak, mert ezek a cégek hozzák létre az új, teremtik az új munkahelyeket elsősorban az Európai Unióban. A szerkezet váltás esetében is pont a kkv munkahely megtartó szerepe eh, válik fontosabbá. Ehhez azonban versenyképes cégekre van szükség, ehhez innováció kell, ehhez viszont a hitelhez való hozzáférést kell javítani a parlamentnek köszönhetően elfogadtunk egy olyan irányelvet, amely a kisvállalkozói intézkedés csomag részét képezi, ez a késődelmes kifizetéseket illeti. Októbertől kezdve, vagy, vagy akár korábban is átültethetik a gyakorlatba a tagállamok ezt a szabályt, amely az egész Európai Unióban hatályos, hiszen 100 80 milliárd eh, euróról van szó, ha az egész uniót vesszük alapul, és amelyel a kkv amely a pénzek a KKV-khoz futnak be. A kis és középvállalkozói finanszírozási fórum keretében is megtesz mindent az Európai Bizottság annak érdekében, hogy a hitel eh, problémákat körbejárjuk, feltárjuk, hogyan lehet finanszírozási forrásokhoz juttatni a KKV-kat. A londoni tőzsde is részt vett már másodjára ebben a kezdeményezésben, ami egyáltalán nem meglepő. A, az Egyesült Királyság és a pénz eh, világa nagyon is érdekelt a KKV-k eh, hitelhez jutásában, mi azt próbáljuk biztosítani, hogy a reálgazdaság és a pénzvilága szorosabban tudjon több szállal kapcsolódhasson. A, én azt vállalom, hogy a finanszírozási fórumon is e, védem a KKV-k érdekeit. A határon átnyúló kockázati tőke e, sokat segíthet abban, hogy az Európai Beruházási Bank szűk, által tapasztalt szűk keresztmetszeteket is feloldjuk, hiszen azt kell biztosítanunk, hogy uniós szinten könnyebb legyen a finanszírozáshoz való hozzáférés. A nyolcadik keretprogramon dolgozunk, és a KKV-kre vonatkozóan már most is vannak biztató eredmények. Tegnap este is beszéltünk erről, a most itt ülő képviselők közül néhányan tegnap este is részt vettek az ülésen, ott elmondtam, hogy milyen keményen küzdöttünk azért, hogy elérjük ezeket az eredményeket, és hogy ne hagyjuk magukra a hitel szűkében lévő KKV-kat Európában. Az összes uniós nyelvre lefordítottuk ezeket az új szabályokat, és megpróbáltunk minél jobb körülményeket, kondíciókat elérni, kiharcolni a KKV-k számára. A mikrohitel eszköz kapcsán két hete volt egy ülés Brüsszelben, ahol találkoztam a azokkal, akik az olasz kormányzatban felelősek az új mikrofinanszírozási mechanizmusért, amely úgy tűnik, hogy egy jó példa, egy bevált gyakorlat, ezeket kell elterjeszteni, ezeket kell megosztani a tagállamoknak egymás között, mert eh, sokat tanulhatunk egymástól eltéren. Ami a szabályok között meglévő különbségeket, tagállami szabályok közötti különbségeket illeti. Nos, mindent meg kell tennünk annak érdekében, hogy a bürokrációt, bürokráciát csökkentsük. Persze sokat beszélnek az európai bürokráciáról, gyakran azonban igen szoros versenyben állnak a tagállamok Brüsszele, ami a bürokráciát illeti. Fontos, hogy az emberek tudják, hogy nem mindig Brüsszel a hibás a bürokráciáért. Gyakran a tagállamok is túlzott szabályokat vezetnek be. De javuló tendenciát tapasztalunk például a hatástalmányok tekintetében. Az Európai Unió van járva, megpróbálok én is mindent megtenni annak érdekében, hogy a kisvállalkozói intézkedés csomag gyakorlatba való átültetését sürgessem, szorgalmazzam, hiszen minél hamarabb megtörténik ez. Sajnálom, biztos úr, de roppant ö, nagy késésben vagyunk, mondja az elnök asszony. Folytatja a biztos úr, sajnálom, de hát oly roppant fontos kérdés ez elnök asszony, és oly közel áll szívemhez, hogy egyszerűen nincs erőm magamba folytani a mondani valómat és kicsit hosszabb, bővebb lére fogtam, mint ahogy azt terveztem, elnézést. Köszönöm, biztos úr. Most Sefkevics úr első kérdések következik. Remélem, hogy gyorsan előre tör majd az első padsorba. Blinkevics ugye asszony a kérdés szerzője, az esély egyenlőségi stratégia a témája. Sefkevics úr, ha készen áll, önél szó. Köszönöm, elnök asszony, nagyon örülök annak, hogy megkaptam a -e kérdést. Jó hírem van, tudnilik, január 1 -e óta több nő dolgozik a bizottságnál, mint férfi. Ez az első alkalom, hogy ez így alakult. Büszkék vagyunk erre az eredményre, ám azt is tudjuk, hogy ez még nem a út vége. Továbbra is fenn kell tartani azt a politikát, amely a nő dolgozók mértékét növeli a vezető pozíciókban is, meg az édi a tisztviselő nem vezetői posztokon is. Ezért a 2010-14-ig tartó stratégia, vagy a bizottság mandátumának végig tartó stratégia célja az, hogy ezeket az eredményeket elérje, hogy a nők 25%-át töltsék ki a vezetői, a felsővezetői posztoknak, 30%-át a középmenet tőknek és 40%-át a nem vezetői tisztviselői posztoknak. Nagy lépés történt az elmúlt 15 év során a vezetői posztok betöltésében, hatalmas mértékben nőtt az aránya, ám szeretnénk folytatni ezeket az erőfeszítéseket és a módszert, amelyet eddig alkalmaztunk, és amely a nyugdíjba lépők posztjának betöntésekor a, fi, a, a még felvett új emberek 30%-a kell nő legyen, és 50% a középvezetőknél és a tisztviselőknél. Így módon lehet a, a nyugdíjban vonulók vezetők, tehát jelentős részét nő váltja majd fel. A többi intézmény mm, a helyzetet megvizsgáltuk, az Európai Parlamentben elég jó a helyzet, kiváló a, a számadatok. A tanácsnál nem ilyen rózsás a helyzet, ott más eredményeket mértünk. A legjobb módja annak, hogy tovább vigyük ezt az ügyet, tovább előlépjünk, hogy tovább folytatjuk azt a szakpolitikát és a legjobb gyakorlatok cseréjét, amit eddig folytattunk, és a tapasztalat cserét a politika végrehajtásában. Jól tudom, hogy az igazgatási vezetőink és a főtitkáraink is rendszeresen tárgyalnak e kérdésekben, és azt hiszem, hogy az intézmények közötti jó gyakorlatok cseréje végül meghozza majd a megfelelő eredményt minden intézménynél. Köszönöm, elnök asszony! Mrs. Blinkevičiūtė asszony. Ačiū, ponia komisárja, už geras Biztos úr, köszönjük szépen a jó híreket, üdvözlöm önt, és üdvözlöm azt is, hogy a nők száma nő a bizottságban. Ön mit gondol? Mennyi időre van szüksége a bizottságnak ahhoz, hogy a felső vezetésben és a középvezetésben a nők aránya ne csak 25-30% legyen, hanem jelentősen magasabb. Ön beszélt a célokról, de azért nem adott precíz választ nekem. Ön mit gondol ön, mint biztos? Az esélyegyenlőségi stratégiáról és a nők esélyéről, hogy minden intézményben vezető pozíciót kaphassanak az EU-ban. Jó példát mutathatnánk a magánszektornak is. Köszönöm. Aș dori să extind puțin întrebarea. Köszönöm szépen én szeretném egy kicsit kölybővíteni ezt a kérdést. Biztos úr. Létezik -e egy ilyen esélyegyelőségi stratégia? Az európai intézményekben, amelyeknek célja az új tagállamok állampolgárainak esélyegyelősége. Köszönöm, biztos úr. Köszönöm, elnök asszony, és köszönöm képviselő asszony a kérdését. Egyetértek önne. Az említett adatok lehet, hogy nem olyan ambiciózusak, mint azt ön szeretné, de az igazság az, hogy amikor az esélyegyenlőségi politikának eh, nekiláttunk 95-ben az Európai Bizottságban, akkor a ötszörösére növeltük a vezetői pozíciókban azóta a nők arányát. Tehát ötször annyi női vezető van az Európai Bizottságnál, mint akkor. Valóban akkor roppant alacsony volt a nők aránya, de mégiscsak ehhez tudunk viszonyítani, de Európában is körül kell nézni, e, így reagálok a második kérdésére. Valóban nem csak az uniós intézményekben, hanem a tagállamokban is, a közigazgatásban javítani kell a körülményeket ahhoz, hogy még több nő kerülhessen magas vezető tisztségbe. Ehhez olyan kiegészítő például rugalmas munkaidő, óvodák, bölcsödék biztosítása szükségeltetik, ami nélkül a nők egész egyszerűen nem tudnak ideáig eljutni, Ezeket csak fokozatosan tudjuk kiépíteni, és az Európai Bizottságban igen magas színvonalon tudjuk ezt biztosítani, és a tagállamok között azonban igen nagy különbségek vannak ettéren. Reding alelnök asszony, kolléganőm, ezért javasolta, tett javaslatot egy olyan stratégiára, amely esélyegyenlőséget az üzleti életben, amely a vezető, az, a cégvezetőkre vonatkozó e, egyenlő esélyeket is biztosítaná a nők számára. Kötelező kvótákat vezessünk be? Vagy esetleg egy olyan rendszer mellett törünk lencset, amelyet mi próbálunk az Európai Bizottságban végrehajtani, mi szerint, ha megfelelő feltételeket teremtünk, akkor igenis megjelennek a nők is a vezető pozíciókban, majd meglátjuk, hogy melyik intézkedés lesz célra vezetőbb. Köszönöm. Köszönöm, biztos úr. Elnézést, hogy ilyen sokáig kellett várjon, meg a tolmácsainkat is sajnálom. Most lezárjuk a kérdések óráját. A meg nem válaszolt kérdésekre írásban születik majd válasz. Lezárom tehát az ülést. Kelly úr! Csak még egy megjegyzést, egy megfigyelést. Tudom, hogy sokan egyetértenek ezzel, és nem személyesen öntámadom, hanem a kérdések megszervezésének mikéntjét. Ugye nem tudja senki este előre, hogy hány kérdést lehet feltenni, hány pót kérdésre lesz idő, mennyi ideig tartanak a válaszok. Most vajon a biztos felelják majd a kérdésekre. Ez így nem kielégítő. Latford Báronővel találkoztam, vagy vacsoráról jön, késésben van, szeretett volna kérdést feltenni, én is direkt nem mentem el erre a vacsorára, mert meghívtak, hogy feltehessem a kérdést. Tehát fontos ma tudni, hogy hány kérdést lehet majd feltenni, és pontosan mennyi időt vesz ez igénybe. Tudom, hogy lesz írásos válasz, ám ha minden képviselő írásbeli válaszsal kielégülne, akkor egyszerűen otthon írnánk egy e-mailt, és megkapnánk otthon. Nem kéne megtartani ezt a kérdések óráját. Nem önnel van bajom, nagyon, nagyon értékelem az elnöki munkáját, ám ezt el kellett mondanom. Elnök, köszönöm szépen Kelly úr a hozzászólását, meg kell mondanom, mint az egyik alelnök, aki felelős a kérdések orrának megszervezésért, aggodalmasnak tartom azt, hogy az intézményünk nem mozdult együtt a bizottsággal, végrehajtva azt, amiben megállapodtunk az intézményközi megállapodásban, és javítsuk a szervezését a e kérdések orrának. Örülök annak, hogy Sefkovics úr itt volt, és első kézből tapasztalhatta e problémát. Remélem, hogy ez némi új dinamikát visz majd az intézmények közötti együttműködésbe, és ez az áltozónk kitűzött célok megvalósulását jelenti majd, amelyet az intézmény közé megállapodásban rögzítettünk is. Kelly úr, köszönöm, hogy felvetette, köszönöm a tolmácsok munkáját, most meg tényleg zárom, hogy felfüggesztem az ülést. 7 percre? Hát 7 perc szünetünk lesz 9-ig. Köszönöm.